La séance est ouverte. Mes chers collègues. Kedves kollégák, megnyitom az ülést. Egy kis csendet kérek. Nos. Folytatjuk a munkát. A 6-os, 7-es pontra térünk rá azonnal. Itt eh, három oldalú egyeztetésről szóló mandátumról van szó a 2014-es évi költségvetésre. E, ebben az évben két éves késéssel e, kezdődött a költségvetés végrehajtása. A 2014-2020-as e, MFF-ben való megállapodásra idő van, időre lesz ugyanis szükség. Lewandowski biztos, a tervezetet hamarosan benyújtja, és egyetértünk, megegyeztünk a litván elnökséggel abban, hogy mivel később kezdődnek a munkák, az első három oldalú egyeztetést szeptember a harmadika körül fogjuk folytatni, vagy kezdeni. A koordinátorok ülésén elfogadtuk azt a szöveget, amely megfelel az Ány Jensennek adandó három oldalú egyeztetésre szóló mandátumnak, és azt javaslom, hogy Ann foglalja össze hogy miről van szó, és Monika Holmeyer pedig, aki a többi intézményért felelős, egészíti, úgyhogy, és utána lehet majd kommentálni. Anti, de szó. Yes, thank you, Chairman. Um... Köszönöm, elnök úr. Az tervezetet összeállítottuk a frakción belül, a 2014-es háromoldalú tárgyalásra, amit nem tartunk meg a nyáron, hiszen a, a költségvetést későn nyújtották be. Úgyhogy szeptember elején kerül rá sor. Az ajánlás a bizottság által benyújtott költségvetés tervezet olvasatáról szól, illetve a tanácséről, amit még nem ismerünk, ezt tehát augusztus végére fogjuk kommentálni munkadokumentumban, e, miután megkaptuk a tanácsorvasatát is, amelyet júliusban kapunk meg. A rendelet tervezett elég rövid. A jelenlegi helyzetet írja le a több éves pénzügyi keretről, amely ugye szorosabb, Továbbá a értekezik a kifizetések jelenlegi rendszeréről is, illetve annak helyzetéről, illetve ez a tárgyalások témáját is képezi majd. A bizottság javaslataiból azt látjuk majd, hogy jövőre a jövő évi költségvetés az, az ez évihez képest 6%-ban csökkenti a kifizetési irányzatokat. az egész a költségvetése, tehát kicsit kisebb lesz. Ami az egyes tételeket, prioritásokat illeti, az tervezet megnézte a számokat, azt nem értjük, hogy a kutatásra, koszméra és az Erasmusra szánt összeg miért akkora? Az a véleményünk, hogy ez nem, a, ne, ez nem úgy töltötték fel, ahogy azt mi szerettük volna, ami pedig eh, az 1B bekezdést illeti, a fiatalok foglalkoztatásának kezdeményezése, ami nagyon fontos dolog. Ott a programot két évre tervezték, majd további finanszírozásért kell küzdenünk, vagy a szociális alapból különítünk erre összeget, de ez azt jelenti, de ez azt jelenti hogy ez más programok kárára tehetjük azt meg meg kell vizsgálnunk, hogy mit lehet visszatölteni akkor, hogyha az összeget később költik el. Ami a biztonsági állampolgársági kérdést illeti, aggodalmat érzünk a polgár, állampolgársági program miatt, amelyet jelentősen csökkentettek. 2025-re 25%-kal, amely jelentős megszorítás olyan programoknál, mint az európai állampolgárok jogai. További aggodalmat érzünk a külügyi kérdések iránt, ez a négyes bekezdés, ahol szintén csökkentés történt. valamint olyan területeken, mint a szomszédsági fejlesztési politika, amelyek nagyon fontosak, továbbra is azt látjuk, hogy az UNRWA e, és a palesztinai e, összegeket is e, a, a szükségleteknekhez képest sokkal alacsonyabbra tervezték. Az adminisztratív költségeknél az az aggodalmunk, hogy van egy alap eset, ahol nem tudjuk, hogy a, a tanács vajon el, elveszíti azt a pert, amit mi indítottunk. A bérek szabályozását illetően, hogyha a bíróság a munkavállalók javára dönt, akkor azt a számát ki kell fizetni, mégpedig 2014-ben. Ennek pedig meg kell jelenni a költségvetésben, hiszen ez várható. Aztán ott van az ügynökségek kérdése. Itt voltak ezek az ügynökségek ma délelőtt, elmagyarázták a helyzetüket, aggasztó dolgokat hallottunk, arról, hogy a bizottság miként járt el a megszorításokkal, különösen oly módon, hogy egyes ügynökségek költségeit visszaszorította más ügynökségek javára, és ez azt jelenti, hogy vannak olyan ügynökségek, amelyek azt mondják, hogy ennyi pénzből nem fogják tudni teljesíteni a feladatokat. Vannak tehát olyan kérdések, amiket részleteiben meg kell vizsgálni, és egy szakosodott bizottságnak kell megvizsgálni ezeket a kérdéseket, és véleményt kell alkotnia. Számos szakosodott bizottság véleményt megkaptuk már, amelyek leír, leírják azt, hogy mi a véleményük a különféle szakpolitikai területről. Az utolsó dolog, amit szeretnék elmondani, az a kísérleti projektek és előkészítő tevékenységek helyzete. amely a 2014-es költségvetésben is megjelenik, illetve az előkész, előkészítő tevékenységek, kísérleti projektek kérdésében. Ott van egy eljárás, E, amely szerint az elképzeléseket a bizottságnak kell benyújtani, és ők döntenek arról, hogy ezek az elképzelések járhatóak-e. A 162-es előkészítő tevékenységet és, e, és 162 e, ilyen tevékenységet és projektet nyújtottak be a bizottságnak, amelyből 132 új javaslat volt, és 30 már meglévő projekt került még mellé. Ezeknek a projekteknek a listája 274,4 millió euró összeget tesz ki. Ez meghaladja azt az összeget, amely rendelkezésre áll, 50 millió áll rendelkezés az előkészítő tevékenységekre, és 40 a kísérleti projektekre. Ez, ez tehát túl sok, de a bizottság értékelte ezeket a projekteket, 28 projektet kapott át, 37 B-t, amely azt jelenti, hogy még megvalósítható, de változtatni kell rajta, az A az azt jelenti, hogy átment, a többi pedig a bizottság véleménye szerint már belekerült létező programokba, és ezért nem lesz megvalósítható. Ezt az információt majd elküldjük mindenkinek, önök is megnézhetik, hogy mi a jelenlegi helyzet. Ez az információ mindenki számára fontos lesz akkor, amikor döntünk arról, hogy milyen kísérleti projekteket és előkészítő tevékenységeket segítünk, és melyeket akasztunk meg. A teljes összeg mellett, amely felhasználható az ilyen kísérleti és előkészítő projektekre, ott van még a az egyes kategóriák plafonjának a kérdés, ami azt jelentheti, hogy korlátot kell szabni annak, hogy mit tehetünk. A kör négy, kört kell majd négyszögesíteni akkor, hogyha mindenféle kívánságnak meg akarunk felelni, és azt próbáljuk kidolgozni, hogy miként lehet ilyen projekteket megvalósítani, amelyek megoldhatók és eredményt hoznak. Ez az én összefoglalom az ajánlástervezetről. Röviden elmondhatom, hogy milyen reakciót kaptam a szakosodott bizottságoktól az első ülésen, amikor Lewandowski benyújtotta a költségvetést. Aggodalomra adott ez okot, hiszen az új keret azt jelenti, hogy a rendelkezés álló alacsonyabbak, és olyan projektek mint a kutatási jellegűek, amelyel, ahol azt látjuk, hogy a program e, egy 13%-os esés e, kezdődik, aztán fokozatosan emelkedik a következő években. Nagyon furcsa e, hanyatlást látni egy kutatási program, programban, amikor növekedést szeretnénk elérni. A szakosodott bizottsággal való első megbeszélésem eléggé frusztráló volt szerintem nem számíthatunk könnyű tárgyalásokra. Köszönöm szépen. Merci Anne. Monika Illa. Köszönöm szépen. Megadom a szót Monikának. Gerade schmunzeln müssen bei dem Kommentar von Anne Jensen, das ist schwierig. Uh, ugye nehezek lesznek a tárgyalások, mondja Anne Jensen, hát én is ezt gondolom ami a több éves pénzügyi keretet illeti, ez bizony, bizony hátrahagyott bizonyos, bizonyos sebeket rajtunk. Nos, ami a további szakaszokat illeti, ahogy ez a korábbi ülésen is kiderült, vagy a korábbi ülésen kiderült, akkor még nem voltak meg a módosítások az MFF-fel kapcsolatban, illetve a munkatársi statútummal kapcsolatban. Na most valóban a 2013-2014-ben befagyasztódnak a bérek gyakorlatilag, 0,82%-kal csökken ezzel a költségvetésünk, tehát valódi csökkenésre kerül sor. Hogyha ezt az elmúlt hetek, hónapok gyakorlatának megfelelően lebontjuk, akkor láthatjuk, hogy ugye a törvényezés ciklus végéhez érünk, és és bizonyos párhuzamos kifizetésekre kerül sor, ez már nem 2,2%-ot tesz ki, hanem 2,15%-ot. Minden esetre elég drága lesz ez a dolog. Horvátország további 0,37%-kal növeli a költségvetést, hogyha ezt a kettőt összeadjuk, és a teljes növekedés 2,47%-kal kivonjuk belőle, illetve kivonjuk Horvátországot, akkor mínusz 0,44%-nál vagyunk. Tehát, mm, hogyha még az inflációt is belevesszük ebbe, akkor láthatjuk, hogy az igazgatási költségekre kevesebb pénz jut majd. Aztán még egy dolog, még az első olvasat előtt, még az első költségvetési bizottsági ülés előtt le kell zárni a tárgyalásokat a regionális bizottsággal és az EGSB-vel, és itt megerősített együttműködés fog kikristályosodni, és így e, ezeket a parlamenti költségvetésre átvisszük majd, átszámítjuk majd. de először le kell vár, meg kell várnunk, hogy mi lesz a tárgyalások eredménye. Emellett a költségvetési, illetve a parlament igazgatós, igazgatási területen további tárgyalásokra van szükség. Nem 2,9%-os, hanem 2,47%-os növekedés várható. A többi intézménynél az a helyzet, hogy az Európai Bíróság 0,2%-kal növekszik majd, bíróságnál a költségvetés, miután sikerült megegyezni bizonyos álláshelyekben, aztán az Európai Számvevőszék mínusz 3,2%-os növekedéssel eh, számolhat. Az Európai eh, Számvevőszéken belül végrehajtott eh, bizonyos struktúraváltás miatt. Az EGSB-ben 0,7%-os növekedés a régiók bizottságának 2,2%-os növekedés, az Európai Ombudsman Hivatala E, esetében magasabb növekedés, 3,8% várható, és az Európai e, Adatvédelmi Biztos Hivatala pedig 10,1%-os növekedésre számíthat. Itt e, ezzel kapcsolatban megkezdtem a tárgyalásokat. Az adatvédelmi biztos költségvetése persze nagyon alacsony, úgyhogy ezért Bizonyos kiigazításokat nem lehet máról hónapra, holnapra elvégezni. Az elkövetkezendő egy-két év erre, két-három évet erre kell számol, szám, szánnunk. 3,2%-kal növekszik a költségvetés a, a külügyi szolgálatnál. Itt biztonsági intézkedés, illetve az átvendő eh, bérleti díj fizetések miatt van ez eh, így. Hogyha tavaly csak három hónapra kellett fizetni a bérleti díjat, jövőre 12 hónapra kell nyilván, hát ez eh, elkerülhetetlen költségvetési összeg növekedésekhez vezet. Ez lenne az áttekintés, az egyéb intézmények és egyéb fejezetek terén nincsenek egyéb nagyobb problémák, és tulajdonképpen az Európai Bizottsággal sincsen semmiféle véleménykülönbség. Köszönöm szépen, Mónika. Eider. Gracias, presidente. Lo Köszönöm szépen, elnök úr. Először is szeretnék köszönetet mondani Jensen asszonynak. Kitörő munkát végzett. A mandátum előkészítésekor. A frakciók számára nagyon könnyűvé tette az együttműködést. Valójában ezzel kapcsolatban is, is több mondani valom. A általános irányvonalakban mindannyian egyetértünk. De ami a 2014-es költségvetési eljárást illeti, hát nagyon sok itt az ismeretlen faktor. Az idő halad előre, és továbbra is sok az ismeretlen faktor. A bizottság benyújtotta a költségvetési tervezetet, de elég sok módosításra lehet számítani, most arra és a jövőre nézve. A bizottság nyilván munkálkodik ezen, kérem szépen. Mikor fogják benyújtani az amending lettert? legalább azt szeretnénk megtudni, hogy az MFF-re milyen hatással lesz mindez, vagy ott van a Youth Guarantee. Az első évekre előirányzott források változni fognak, ugye frontloadingot szeretnének, akkor mi lesz a többi része? Vagy ott van a Connecting Europe Facility. Nyilván ott is hasonló helyzetről beszélhetünk, szeretnénk tudni, hogy mi a pontos helyzet. És van még egy dolog. Hogyan is fogunk együttműködni? Mi a Költségvetési Szakbizottság önökkel? Ugye elég sok múlik azon, hogy a tanács mindezt hogyan értelmezi. Hogyha nincs meg a végleges tervezetük, javaslatuk, mondom a bizottsági kollégáknak, akkor mi hogy fogunk dolgozni? Ami pedig a kapott illeti, Hát jó lenne tudni itt is, hogy a változások hogyan fognak, befolyá- milyen befolyással lesznek majd a programok végrehajtására. A Connecting Europe Facility-vel legalább, kapcsolatban legalább azt tudjuk, hogy az első években ugye frontloading lesz, de mi lesz a kapa? Sajnos az MFF eléggé negatívan hatott a az említett poglamokról, de mi, mi lesz a kappa? Majd előtt beszéltünk a, az ügynökségekről, és a koordinátorok ülésén is, hát az ügynökségekkel nagy gond lesz, sok gond lesz, mert hatáskörüket kiterjesztették, a költségvetésüket viszont megnyírbálták. Ebből még baj lesz. És hogyha jól értesültem, akkor a tanács bizony kipécézte az ügynökségeket, és rajtuk szeretnének sok pénzt megspórolni. Úgyhogy elég sok függ, mondom, a tanács értelmezésétől. Ami a kísérleti projekteket, más szakbizottságok küldenek, eh, benyújtanak -e módosítókat, hát nem hiszem, hogy könnyű dolgunk lesz. Rossz csendőröknek fogjak, fognak minket tartani. Ennek nem örülök túlságosan. Minden euró, amit kísérleti projektre vagy előkészítő tevékenységre szánunk, az mindenképpen prioritás, de hogyha ebből, vesszük el, ebből veszünk el forrásokat, vagy innen csoportosítunk át forrásokat a Youth Guarantee-be, hát nem is tudom. Mi lesz ebből? vagy azokat a marzsokat, amelyek megmaradnak 2014, 15, 16, 17-ben, azt fogjuk a Youth Guarantee-ra használni? Hogy lesz ez? Elég bonyolult lesz ez a jövő évi pénzügyi év. Még egy kérdésem a bizottságnak. A javaslatban a kifizetési marzs 2 millió euró, tehát gyakorlatilag nincs mars. Ez azt jelenti, hogy előre nem látható esetekre nincs pénzünk. Hogyha lesznek például 2013-ból származó kifizetetlen számlák, az hogy fizetjük ki 2014-ben? Vagy az ötös fejezetben, hogyha kiigazításra van szükség, például fizetési kiigazítás, akkor mi lesz? Ha mondjuk a bíróság úgy ítélkezik, hogy erre lesz szükség. Hát akkor nehéz dolgunk lesz. Persze tudjuk, hogy a tanács azt is nagyon szereti, hogy mindenféle fiktív marsokat kreál, itt-ott fejezeteket átszab, de, de nem tudom, hogy mi lesz velünk jövőre. Köszönöm, Aider. Dominik Riké. Köszönöm szépen, elnök úr. Nem akarom megismételni azt, amit Ájder elmondott, de szeretnék köszönetet mondani Ányjencennek hogy ilyen nehéz körülmények között folytatta a tárgyalásokat, és kooperatív volt, nagyon jó volt az együttműködés vele. Egyszerűen makroszkopikus megjegyzéseim lennének. Először is nincs mars. Ahogy elmondta Eider, teljesen világos, hogy nem tudunk a költségvetésen belül, nincs mozgásterünk a költségvetésen belül. Ez azt jelenti, hogy sorról sorra kell eljárnunk, és sorról sorra kell megnéznünk, hogy mi a helyzet. A másik pedig az, a másik probléma pedig az, hogy a költségvetés napról napra csökken, kútítják folyamatosan. Minden euróért meg kell küzdeni. A költségvetési előirányzatok 10%-át teszik ki a valódi tevékenységek. A a kifizetési előirányzatok nagy részét célzottan határozzák meg, végül pedig ne felejtsük el, hogy a tanácsban bizonyos politikai játszmák folynak, és vannak bizonyos lépések, bizonyos programok, amelyeket előre vesznek. Frontloadingból pedig backloading lesz. A kérdésem az Európai Bizottsághoz a következő. Most már kezdjük látni, hogy milyen lesz ez az MFF. Vajon az Európai Bizott, az Európai Parlament, illetve a Bücsé Költségvetési Bizottság elé elé tudják-e terjeszteni azt, hogy a teljes MFF időszakára hogyan képzelik el a frontloadingot és a backloadingot. Mindez úgy tűnik, hogy az MFF 7 éves időszakára nem került kiegyenlítésre. Úgy tűnik, hogy az elmúlt két, e, két-három évben teljesen figyelmen kívül hagyták azt, hogy a parlament az MFF-re akkor tud rábólintani, hogyha olyan MFF-et javasolnak, amely a parlament érdekének is megfelel. Engem nagyon aggaszt ez a dolog, hogy hogyan akarják hat évre az egyensúlyt megteremteni a frontloading és a backloading között. Hogyha számomra, hogyha nincs, má, nincs marzs, az azt jelenti, hogy gyakorlatilag nem lehet új programokat elfogadni, vagy új intézkedésekbe fogni. Nagy nehézségeink lesznek mondják egyesek, nagy nehézségek lesznek a tárgyalásokon. Szerintem nem lesznek nehézségek, mert nincs miről tárgyalni. Ez a nagy szerencsétlenségünk. A backloading és a frontloading eh, meg kell, hogy találja a helyét az, MF, eh, az MFF-ben, eh, különben pedig az egésznek semmi értelme nincs. Az elnök is nagyon jól tudja, hogy az MFF-ben először meg kell állapodni, és aztán utána kerül sor a e, pénzek célzott kifizetésére. Én mindig is reménykedtem, hogy a költségvetési lendületet újra megtaláljuk majd. E, az elmúlt, e, illetve az, el, az első három év politikája oda vezet majd, hogy egyes programokra szánt összegeket teljesen teljesen elhasználják az elején, és a végére pedig ott maradunk pénz nélkül. Tehát ki kell egyenlíteni valahogy az MFF teljes időszakára a számlákat, illetve a költségvetési sorokat, mert különben értelmetlen az MFF. Köszönöm szépen! ezt a fontos megjegyzést. Jutta Ja, danke sehr. Ich kann das natürlich auch. Köszönöm szépen. Persze mindent megismételhetek, amit ma délelőtt elmondtam, amikor az ügynökségekkel találkoztunk, de arra koncentrálnék, hogy amit a költség, amit, a, amit az egy Európai Bizottság benyújtott, ez nem működik így. Ez nem lehet így. Mindannyian tudjuk, hogy az ügynökségek eh, hogyan fogadják el a költségvetésüket. Az igazgatóság a több éves tervet megnézi, és aztán eh, van ugye egy munka eh, programjuk, amelyet elfogadtak nekünk, bemutattak, én mi ezt elfogadtuk. Az Európai Bizottságnak is bemutatták, ők is elfogadták, és aztán a költségvetésüket ennek megfelelően fogadják el. A partner főigazgatóságokkal való egyeztetés után az egész a költségvetési főigazgatóságon landol, amely aztán keresztbe kasul csökkenti az egész költségvetést. Azonban ez még nem a folyamat vége. Egyrészt tapasztalatból is tudjuk, de azt is tudjuk, hogy a tanács azt a kis pénzt, ami az ügynökségek rendelkezésére áll, még azt is csökkenteni akarja. A koordinátorok ülésén elfogadtuk az állásfoglalásunk, egy, elfogadtunk egy állásfoglalást, illetve elhalasztottunk egy állásfoglalást szeptemberre a tengeri biztonsági ügynökség feladatának kiterjesztéséről, mert nincs megoldás erre a problémára. Ez a helyzet. Nincs megoldás. Na most ez az Európai Tengerbiztonsági Ügynökségre mondom, amit nekik el kell végezniük, ez nem működik, 6,5 milliós többlet pénzből az elkövetkezendő x évre. Ez tiszta hülyeség. Semmi értelme az egésznek. Hogyha amit a közlekedési bizottság a jelentésében azt mondja, hogy nem 6,5 millióra van szükségük, hanem 32 millióra van szükségük legalább, de még ez is kevesebb annál, mint amennyit az ügynökség kidolgozott, illetve kiszámolt. Tehát ez az egész nem realisztikus. Ami az egyetlen dolog, amit tehetünk, az az, hogy azt mondjuk, hogy ennyi pénz áll rendelkezésre, többi pénzt nem tud adni az Európai Bizottság, a tanács még jobban megkurtítja a pénzeket, és itt tulajdonképpen ezek után már csak azt mondhatjuk, hogy ezeket és ezeket és ezeket a feladatokat az ügynökség nem tudja ellátni. Máshogy nem működik a dolog. Nem lehet folyamatosan többlet feladattal eh, terhelni az ügynökségeket, mert persze minden fontos és jó és, és szép és helyes, de aztán a végén, amit eldöntöttünk, mi eh, törvényhozók, ezt nem akarjuk kifizetni. elvileg ugyanazok az intézmények döntenek a feladatok kiadásáról, mint amelyek a, a költségvetést elhatározzák. Az egyetlen, ahol működik a kommunikáció a parlament, a tanácsban nem működik, mert az egyes tanácsi formációk sem egyeztetnek egymással. Riké kollega és Eider is említette azt, hogy mikor kapjuk már meg ezt a módosítást. Az Európai Bizottság nem is beszél erről. A több éves keretről állítólag sikerült megegyezni, de hát ez így nem működik. Ehhez költségvetés módosításra van szükség, de erről nem beszélnek. Július 1-én, 2 és 3-án a tanács költségvetési bizottsága találkozott, és az Európai Bizottság a csodálkozó hallgatóságnak elmagyarázta, hogy hol lesz frontloading és hol lesz backloading. És érdekes módon a Horizon 2020, az Erasmus és a CEF, az energia és a közlekedés területén lesz backloading frontloading pedig, mert nagyon-nagyon fontos a pénz, az ITER és a Galileo programokban. Ki hiszi azt el, hogy azt a pénzt, amit backloadingra félretettünk, az valóban meg is fog jelenni azokon a költségvetési sorokon. Hát ezt nem, is, ezt nem hiszi el nekik senki. De a tanács mégis ezt az álláspontot képviseli, de mindenhol csak a tisztviselők, csak a tisztviselők képviselik ezt a véleményt, sehol nincs politikai megerősítés. Ez nem működik. Mars sincs, a tanács mindenképpen marsot akar a kifizetéseknél a költségvetésbe bevenni, ezért egy csomó pénzt megint csak csökkentenek, hogy a kifizetéseknél meg legyen a mars. Na de mi van a rugalmassággal akkor? Hát erről is döntést hoztunk. A rugalmasságot lehet alkalmazni, hogyha valami előre nem látható esemény történik. Úgyhogy hát egyre rosszabb a helyzet, hogyha bizonyos költségvetési összefüggéseket akarunk eh, tisztázni, Úgyhogy egyáltalán nem is értem, hogy az Európai Bizottság eh, hogyan hagyhatja magát ilyen szinten nyomás alá helyezni a tanács által. Köszönöm szépen, Jutta. Hártong, úr. Dank u voorzitter. Eh, het zal u niet verbazen dat ik een totaal andere mening heb dan collega Köszönöm szépen. Nyilván nem lepődik meg azon, hogy az én véleményem eltér Haugosz Hol Holmájra asszonynak is szeretnék válaszolni. Azt szeretném tudni, hogy vajon uh, Haugmeier asszony érze valami sürgősségét ezeknek az ügynökségek munkának a teljesítésének. Tegnap uh, hallottam a uh, ügynökségek hálózatától, akik azt mondták, hogy a tagállami megtakarítások fontosak, szükségesek, ott kell megtakarításokat uh, végezni, de a de ezt a ügynökségek is elfogadhatatlanak használják. Én a kép embereket kép, képviselem a holland verzió szerint. Az én tagállamomban én magam azt kell, hogy elmondjam, hogy hihetetlennek tartom, és sértőnek is, hogy az ügynökségek ezt teszik. Megértem, hogy mindenképpen szeretnénk pénzt meg, megsporolni, de egyszerűen meg kell tőlük szabadulni, és kész. Merci, mon cher collègue. Köszönöm. Paul Rübig úr. Ja, danke, Herr Vorsitzender. Köszönöm szépen, elnök úr. Az a probléma, hogy az európai, illetve az a helyzet, hogy az európai problémákat komolyan meg kell, meg kell vitatnunk. Ugye ma előtt beszéltünk az Erasmus ifjú vállalkozók számára programról. Olyan emberekre van szükség, akik felelősséget vállalnak, akik a foglalkoztatást fellendítik, akik elérik azt, hogy ezen a területen sikerüljön előrelépést elérni. Nagyon büszke vagyok arra, hogy a parlamentben minden frakció letette a voksát a ez ifjús, a, a mm, fiú, ifjú vállalkozók számára létrehozott Erasmus program mellett tehát 13 millióra van szükség, 6%-ra, tehát ezzel egy teljesen új kultúra jön létre, ez nagyon fontos. A szociális partnerek is támogatják ezt, és azt gondolom, hogy az első évben az a 20 millió, amit tervezünk, lehetőséget biztosít nekünk arra, hogy, hogy hitelesek legyünk azok a feladatok, amelyeket az Európai Unióra ruházunk rá, és e, ezzel egy időben nem adunk ezekre pénzt, ez elfogadhatatlan. Az európai tagállamok kudarcot vallottak a foglalkoztatás fellendítésében. A mi feladatunk az, hogy a foglalkoztatás területén érjük el a szükséges fellendülést. Köszönöm szépen, mondja az elnök. Itt az Európai Bizottság részéről itt van a költségvetési főigazgató, a jelentéstevők és a kollégák bizonyos kérdéseket tettek fel. Ha emlékeztetnék arra, hogy az a megegyezés a bűró, illetve az ír elnökség, illetve a parlament elnöksége között bizonyos olyan elemeket tartalmazott, amelyek eh, meg kell, hogy jelenjenek a 2014-es 2015-ös költségvetésben. A front loading szerette volna a eh, tanács az ifjúsági, ifjúsági garancia programban megvalósítani, illetve ugyanebben a két évben az MFF-ben eh, frontloading valósulna meg a Horizon 2020, az Erasmus Plus és a COSME programban. Azt gondolom, ahogy a kollégák is mondták, eh, ez mindez egy 2014-es mm, költségvetési módosítás eh, témája kell, hogy legyen. És még egy kérdést feltennék, azokban a határozatokban, amelyeket az Európai Tanács elnöke tette nyilván, hozott nyilvánosságra az ifjúsági kezdeményezéssel kapcsolatban. Nos, azt mondta a sajtótájékoztatán az elnök, elmond, azt mondta, hogy 8 milliárdot szánnak erre, ezt megismételte a parlament felé is, Eh, azelőtt 6 eh, milliárd volt az anyagokban, 6 milliárd szerepelt. Most kérdezem, hogy most eh, ennek a finanszírozásnak a forrásairól többet megtudhatunk-e? És Dominik Riki ugye azt mondta, hogy nagyon jó a frontloading, nagyon jó bizonyos előirányzatokat előrevenni, de hát ez más előirányzatok hátra tolásával párosul. És most szeretnénk tudni azt, hogy milyen plafonokat terveznek eh, ez, ezen határozat után kezdődő időszakra. Köszönöm szépen, megadom a szót a főigazgatónak. Köszönöm. Próbálom a dolgot, próbálok ilyen dologra rávilágítani. Nézzük először a költségvetés méretét, tehát azt a tényt, hogy nincs mars. Hát ez egy természetes következménye a helyzetnek, amely a 2014-es év elején feláll, az új MFF-fel Lewandowski biztos úr is bejelentette, hogy hát elég, a RAL mérték elég nagy, és nagyon sok olyan program van, amely ugye 2014-ben kezdődik, a több éves pénzügyi tervezési időszak elején, ez jó. és ezzel, számol, ezzel számoltunk is. Végül is normális az, mondom ezt idézőjelben, hogy a pénzügyi tervezési időszak elején a béli, tehát az előző időszak végi számlákat is kifizetjük. Ez nem meglepő. Európai szinten sokszor láttunk már ilyet. A kifizetések szintje elég szerény. Így aztán matematikai szempontból sem volt lehetőség arra, hogy másmilyen marzsal álljunk elő, mint amivel előálltunk. Nézzük a frontloading kontra backloading kérdését. Két észrevételem lenne. Az első az, hogy a költségvetés tervezetben, amit megkaptak, nem szerepel az a, az a több program, amiről volt szó, tehát a COSME, az Erasmus for All, stb. stb. és ezzel kapcsolatban lesz majd egy, egy ö, költségvetés módosítás tervezet, az egyes szám, vagy szeptemberben kapják meg, ugye Guardia Szabalasszony is utalt erre. Akkor lesz teljes rálátásunk arra, hogy hogyan is áll a frontloading és a backloading. Az egyes és az egyes A és az egyes B fejezetben, illetve ami az ifjúsági garanciát illeti. Az az összeg, amit az időszak elején fogunk felhasználni, a Horizon 2020, az Erasmus és a COSME címén, ezt nem a Connecting Europe Facility-ből vesszük el, hanem ugye arról van szó, hogy csupán a programozás változik, tehát bizonyos dolgokat az elején használunk fel, más dolgokat később. Egy helyettesítésről van tehát szó. Miért jártunk el így? Ez azt hiszem már Többször elmondtuk, most még egyszer elmondom. Azért tettük ezt, mert így optimálisan tudjuk felhasználni a kifizetési előirányzatokat, amelyek a költségvetésben szerepelnek. Az energetikai szakértők is arról számoltak be, hogy hosszabb ideig tart beindítani a programot, mint ahogy azt tervezték, mint amikor megterveztük, hogy melyik időpontban mennyi pénzre lesz szükség. Ezért kellett újra kalibrálni a, a, a kötelezettségvállalási előirányzatokat. Tehát a lényeg az, hogy mindig ö, a megfelelő pillanatban álljanak rendelkezésre a pénzösszegek. Azt akar, azért akartam ezt elmondani, mert fontos, hogy világosan lássuk, lássuk ezt. Egyébként pedig azt hiszem, válaszoltam már a többi kérdésre, ami pedig a, az egyes számú költségvetés módosítást illeti, ugye mondtam, hogy az a frontloadingról fog szólni, lesz majd egy kettes számú, híres, nevezetes, kettes számú mezőgazdasági módosítás is, ezt október elején fogja a bizottság benyújtani, és ezzel tényleg azt hiszem, hogy válaszoltam az összes kérdésre. Köszönöm, elnök úr. Elnök, köszönöm. Igazgató úr, mi a helyzet ezzel a 8 milliárddal? Igen, valóban Riké úr kérdésére is, és erre is elfelejtettem felelni. Riké úrnak válaszolván, hadd mondjam el azt, hogy van egy pénzügyi tervezési anyagunk, amit a költségvetéssel párhuzamosan mutatunk be, és adunk közé, közre. Ebben tárgyaljuk, hogy a kötelezettség vállalási előirányzatok újraosztása milyen hatással van, és ez, mint említettem, egy nyilvános dokumentum. Nézzük a 6 vagy 8 milliárdot. Hát bevallom, nem a bizottság foglalkozik ezzel. Én nem, én nem ismerek más számadatot, mint a 6 milliárdot, mindig is erről beszéltünk. A felsőbb hatóságokkal mindig is csak ez volt a téma. Erről egyeztünk meg. Ha itt találós kérdéseket játszunk, vagy teszünk fel, akkor ez a plusz két milliárd elképzelhető, hogy a általános marsból ered, ami ugye számos műveletnek a finanszírozását képezi majd a második időszakban. De ez az én személyes véleményem erről a két plusz milliárdról. Köszönöm. Bien, merci, monsieur directeur. Jó, köszönöm szépen a főigazgató úrnak. Úgy látom, hogy ugyanúgy értem ez a helyzetet, mint mi. Úgy tűnik, hogy ugyanazoknak a számoknak a, az újrafelhasználására kerül sor, különböző prioritásokra ugyanazokat a számokat, összegeket használják fel. Tehát tulajdonképpen mindig ugyanazok az összegek jelennek meg, csak mindig másra meg másra szállják őket. Köszönöm szépen a jelentéstevőnek, Mónika. Mónika siet. Akkor lezárom a vitát a következő évi költségvetési tárgyalásokra vonatkozó ö, ö, mm, mandátumot, és most rátérünk a szavazásra, ingatlan kérdések, Mónika. Nos, Angola az egyik ingatlan, a külügyi szolgálat mindent megtett annak érdekében, hogy, hogy épeszűen járjon el négy, évente 400 ezer euróval lesz magasabb a költség, ez azonban szükséges, mert a régi épület kifejezetten hát tulajdonképpen omlásveszély alatt áll, generátor áll a, a, az épület kellős közepén, és gyakorlatilag életveszélyes az épület. Miután a külügyi szolgálatot már többször is figyelmeztették arra, hogy az egészségügy és a tehát a munkatársak egészségére és bizton, testi épségére veszélyes ez az épület, kénytelenek voltak új épület után nézni. Most az új épület, ugye 2013-as épület, ez összességében nézve drágább, de természetesen megfelel az normális biztonsági és egészségügyi feltételek. ...1,4 millió eh, helyett 1,64 eh, millió eh, az összeg, Eh, a maga a eh, maga a eh, kiadó 1,127 milliót magára vállal, és összességében tulajdonképpen ez egy józan megfontolás és jó döntés Úgyhogy végül én nem javaslom, hogy ezzel kapcsolatban véleményt fogadjunk el. A másik a luxemburgi helyzet, köszönöm az Európai Bíróságnak, azáltal, hogy az Európai Bíróság hamarabb elhagyja e, a e, helyet, most már e, két bérlővel is tárgyalhatunk, és ezzel évente 1,1 milliót spórolhatunk meg, és az új épületbe át költözhetünk, mielőtt végleg a kád a kád épületbe költözünk. 5 45 hónap alatt 5 milliót sporolunk meg, ez, ez mindenképpen pozitív, ez a költségvetést nem terheli, sőt, megtakarítást érünk el ezzel. Tulajdonképpen ezért nem kell döntést hoznunk mindenki egyetért azzal, hogy pénzt akarítsunk meg, csak akkor kell szavaznunk, hogyha többe kerül valami. Köszönöm szépen a jelentéstevőnek, mondja az elnök. A jelentéstevő tehát azt javasolja, hogy ne készítsünk véleményt a ruandai külügyi szolgálati delegációs épülettel kapcsolatban borzasztó nagy nehézségek merültek ott föl Ami pedig Luxemburgot illeti, nagyon örülünk annak a megtakarításnak, amit, amit ezzel el lehet érni. Mindenki egyetért kiváló. Akkor erről nem kell szavaznunk. Mindazonáltal szavaznunk kell a 21-es pontról, előzetes politikai tervezés és hosszú távú rendek, James Ellis a jelentéstevő. Akkor nézzük a szavazó listát. Talán a kártyát is. Hol az enyém? Voilà. Bien. Tout le monde a sa liste de vote. Kettes módosító a James Ellis jelentésben. Ki van mellette, illetve véleményben? Köszönöm. Ki van ellenem? Hárman, ki tartózkodik? Senki. Elfogadtuk. A hármas, négyes, ötösről Ferrer jelent, ö, módosítók ezek. Szavazhatnunk-e blogban, mindegy a jelentésre ellenem? A Jó, mellette ki van? Szuzasztony ellene, mindenki más, tartózkodók. Akkor elutasítottuk. Hatos Gustafsson Matera módosító vele nem a mellette, ellene, tartózkodók, elutasító. Nagy alkompromisszum, both inside and outside the European Union who are interested, etc., etc. Qui est pour? Mellette ki van? Ellene? Tartózkodók? Elfogadtuk. Ez lefedi a 7-es módosítót és az AFKO 1-est. 8-as módosító következik. 8-as, 9-esről egybe lehet? Mellette ellene, tartózkodók, senki, elfogadtuk. Preaboló bekezdés, egyes, módosító, mellette, ellene, tartózkodók, elfogadtuk. Regi vélemény, erről is szavazni kell? De fura vous avez envie de voter, vous êtes du... Akkor szavazunk, hogy látom, mindenki szavazó kedvében van. Regi 1-es mellette. Ellene. Négyen. Meg a jelentéstevő, az már öt. Tartózkodók. Elfogadtuk. A regi 2, 3, 4, 5-ről nem kell szavazni. Mert hát nem a témára vonatkoznak. 6-os, 7-es. Nem, ne szavazzunk együtt. Jó, akkor regé 6-os. Mellette. Ellene. Elutasítva. Regi 7-es. Mellette. Ellene tartózkodók, elfogadtuk ezt is. Regi 8-as, 9-es blokkban lehet? Jó, Regi 8-9 mellette. Ellene tartózkodók. Elfogadtuk. Az afkorról is kell szavazni? Jó lesz? Jó. Ja. Afko 1-es, 2-es blokkban mellette ellene tartózkodók, elfogadtuk. Nagy B kompromisszum, mellette, ellene tartózkodók, elfogadtuk. Ez ugye lesz, ez lesz majd az új 5A bekezdés akkor 3-asról és 4-esről nem kell szavazni, hiszen ezeket lefedi a kompromisszum. Akkor 5-ös, erre részben vonatkozik az új 5-ös bekezdés, de kiegészítésként szavazunk róla mellette. Ellene tartózkodók elfogadtuk, mint kiegészítés. A 6-os, 7-es, és AFKO A, ezek is kiegészítő jellegűek. Hat, AFKO 6 mellette, ellene, tartózkodók, elfogadtuk. AFKO 7-es, ez is kiegészítés mellette, ellene, tartózkodók, elfogadtuk. AFKO A, ez ugye egy preambuló bekezdés. Mellette ki van? Ellene? Tartózkodók. Elfogadtuk ezt is. Záró szavazás. Kérem, hogy elektronikusan szavazzunk a kártyákkal. Megnyitom a szavazást. Nem, nem tudjuk megnyitni ezt. Ça vote tout seul. C'est bien, on a une machine qui vote toute seule. Hát ez a gép magától működik. Most leállt a gép. 25 en szavaztak, 23 mellette, 3 ellene, egy tartózkodás. Gratulálunk James Ellisnek! Most jön a Kotin jelentés. A közösségi munkaerő mintavételes felmérésének megszervezése. Közösségi, na hát, Ilyet is mondunk még, hogy közösség. On ne sait pas de quelle community il s'agit. Mais enfin... Ki tudja, milyen közösség ez? Kettes, hármas módosító blokkban. Jó, ki van mellette? Köszönöm ellene. Tartózkodók. Senki. Elfogadtuk. Prambulum bekezdések egyes módosító mellette. Ellene. tartózkodók, elfogadtuk. Záró szavazás, gépi úton. Voilà, ça marche. Most működik a dolog. Most már 28-an vagyunk, de csak 27-en szavaztak. Én nem ébredt fel a 28 -dik. Nem akar szavazni? Jó. Lezárom az ülést, 24 el szavaztak mellette, három szavazat nincs tartózkodás, és gratulálunk Koltényi úrnak. Következik Jutta Hauk jelentése. Jaj, nem, nem, nem ezt halasztottuk el? Csak a tengerészeti biztonsági ügynökséget jobbra 23-ast elhalasztottuk, viszont az Európorról tudunk szavazni, ugye? Az Európai Unió Rendészet Együttműködés és Képzési Ügynöksége. Tehát kérem az Europol listájukat vegyék elő, szavazó listájukat. Kicsit bonyolult, így első ránézése, sőt nagyon. Nem hiába rendőrségről van szó. Ötös módosító. 11-es módosító. Ezekről közösen szavazunk, de Utána három részben kell szavazni, az, tehát az első rész az 5-ös és a 11-es szöveg közösen, ugye? Mellette ki van. Ellene tartózkodók, elfogadtuk. Második szavazás. In the agency's budget, ezen kifejezésről szavazunk mellette, ellene. Jó, ezt ellenőrizzük, géppel szavazunk. Tehát a második részről szavazunk, géppel. Voté, voté, voté, voté, voté. Celui qui est endormi ne Kérem szépen szavazzanak, aki az előbb aludt még mindig alszik. 12 szavaztak mellette, 14-en ellene, így aztán elutasítottuk. Akkor még szavazni kell a harmadik részről is? Jó, szavazzunk a harmadik részről. Harmadik szavazás, tehát szóbeli módosítás, and, and accounting szavak törlése. Mellette ki van. Ellene tartózkodók. Elfogadtuk. Hatos módosítom, mellette ellene tartózkodók elfogadtuk. Aztán van három módosító az előadó tollából, amiről szavazhatunk. Egy elnézést, kihagytam valamit a négyes módosító remoló bekezdése mellette, ellene. Tartózkodók. Elfogadtuk jogalkotási ellensfoglalás javaslatról. Az első háromról szavazhatunk, blogban mellette, ellene, tartózkodók, elfogadtuk. Aztán lehet-e egyben szavazni az összes Holmájer módosítóról? Igen, jó. Itt van szóbeli módosítás is, de én nem is értem, de önök bizonyára. Tehát 7-es, 8-es, 9-es, 10 es rölegbe szavazunk mellette. Ellene. Tartózkodók. Elfogadtuk egy tartózkodással. Záró szavazás elektronikusan. Szavazógéppel. Salvador, mintha kalapáccsal ütni a szavazógépet de a 28. ember még mindig nem ébredt föl. 27-en szavaztunk, lezárom a szavazást. 23-an szavaztak mellette, ketten tartózkodtak, két ellenszavazat elfogadtuk, és gratulálunk jelentéstevőknek, Jutta Haugnek, Haugnak átcsoportosítási kérelmek. Valaki helyettesíteni tudja-e Giovanni Lavia-t? Il a... and uh, Oké, okay. donc tout a été expliqué. Jó, tudom, akkor már ma délelőtt minden elhangzott, aminek el kellett hangzi, hangzania. Hát amikor nem én elnöklök, úgy látszik, minden megy, mint a karikacsapás. Akkor csak szavazni kell. Egymás után szavazunk mindenről. Ez így mindenkinek megfelel. Deck 16. Mellette ellene tartózkodók egy elfogadtuk. 17-es deck mellette ellene kettő tartózkodók elfogadtuk. 18-as mellette ellene tartózkodók elfogadtuk. 19-es mellette ellene tartózkodók, elfogadtuk. 21-es mellette ellene tartózkodók, elfogadtuk. Egyéb szakaszok, erről is beszámolt délelőtt Lavia úr, igen. Mellette ki van. Ellene. Tartózkodók. Nincs. Akkor egy hangulag elfogadó ingatlan politika kilőve, akkor másról már nem kell szavazni. Nem kell másról szavazni. Ez persze nem jelenti azt, hogy befejeztük a munkát. Még vannak napi rendi pontjaik, amelyeket gyorsan meg tudunk vitatni. 8-as napi rendi pont. Több éves pénzügyi keret, saját források. Hát erről elég sokat beszéltünk a koordinátorok ülésén. Tegnap is, ma is, már csak egy jelentéstevő, van itt a teremben Jean-Luc. Én a következőképpen foglalnám össze a helyzetet. A plenárison fogunk erről ö, szavazni, hogy Schulz úr és jó magam által megtárgyalt egyezményt a mini csúcs keretében jóvá hagyjuk-e a pénzügyi, illetve a költségvetési tárgyalásokról. De ebben az állásfoglalásban elrejtettünk néhány politikai üzenetet is és konkrétan kimondjuk azt, hogy kizárólag a záró szavazásnak van jogi érvényessége. Ez az MFF-re vonatkozik, illetve az intézményközi megegyezésre. Erre a szavazásra csak később kerül sor, a nyári szünet után, egy jelenleg nem ismert időpontban, de olyankor, amikor, vagy csak akkor, amikor a parlamentnek megvan arról a biztosítéka, hogy a 2013-as kifizetésekre vonatkozó második költségvetés módosítás sorsa biztosított, ez 3,5 milliárd, és amikor a parlamentet biztosították arról is, hogy megfelelően haladnak a tárgyalások a különböző jogalkotási szövegekről. A litván elnökség képviselője múlt héten eljött a szakbizottsági elnökök értekezletére, és ő arról számolt be, hogy körülbelül még 70 olyan dosszié van, amit le kellene zárni a litván elnökség alatt. Tehát ezek olyan programok, amiket az európai költségvetésből finanszírozunk. A koordinátorok ülésén arra jutottunk, hogy minden koordinátor beleegyezik abba, hogy az eljárás végén, amikor elfogadjuk a több éves pénzügyi keretet, és ha ez megtörténik, tehát tegyük fel, figyelembe vévén a múlt heti plenáris szavazást, tehát azt próbáljuk elérni, hogy a szakbizottságunk az AFKÓ-val egyetemben lefonja levonja a politikai következtetéseket és tanúságokat ebből a tárgyalási folyamatból. Nagy csalódásra ad okot ennek a tárgyalásnak az eredménye. Ahogy az Európai Parlament közreműködött a 7 éves pénzügyi keret megfogalmazásában, frusztráló, csalódottak vagyunk emiatt, és nem felel meg a rész elveinek, illetve nem felel meg véleményem szerint a Lisszaboni szerződés elveinek. Ugyan a szerződés szövegét, betűjét betartottuk, de a szellemének nem felel meg. Erősen lecsökkentették a parlament költségvetési hatalmát, és ebbe bele tartozik az éves költségvetés is, erre utal Dominik Riké. A plafon általában nagyon alacsony, de hát olyan ez, mintha az elkövetkező 7 év költségvetését meghatároznánk előre, tehát nem igazán a mozgástér. Ahogy zajlott mindez, az oda vezetett, hogy a parlamentnek az együtt döntési hatalma vagy jogköre lecsökkent. Még nem tudjuk levonni a végkövetkeztetést, mert még van 70 dosszi, amiben tárgyalni kell, de a leg költségesebb szakpolitikai ágazatok, a kohézió, a mezőgazdaság, az Erasmus, a 2020-as, Horizont 2020, a közlekedés, ezekben a témákban már megvan az egyezmény, az ír elnökség, a litván elnökség, tárgyal a parlament küldöttségével, amit február 8-án döntött a tanács, az bizony kőbe van vésve, arról, ahhoz a, a parlament már nem szólhat hozzá. Úgy tűnik tehát mindez, hogyha az együtt döntési jogunkat átadtuk volna a tanácsnak. A Lisszaboni szerződés egyébként elismeri a tanács létezését, de megtiltja nekik, hogy jogalkotású szerepük legyen. Tehát hatalmas hatalmas politikai és intézményi problémáról van szó. Olyan helyzetbe jutottunk, hogy a parlament a néhány nappal ezelőtt elfogadta az állásfoglalást a több éves pénzügyi keretről, jogalkotási szempontból ez történt, de az összes szónok arról beszélt a plenáris múlt héten, hogy nem lehet nem levonni ebből a következtetéseket és tanulságokat, és hogy erkölcsi és politikai kötelezettségünk, hogy, hogy ezt kimondjuk, hogy ezt elmagyarázzuk, hogy ennek hangot adjunk, illetve a következő parlamenti ciklusra formális ajánlásokat hagyományozzunk. Ezeket tehát figyelembe kell majd, illetve lehet majd venni az MFF felülvizsgálatakor, amelyeket 2016-ban kell megfogalmazni, és 2018-tól van, lesznek érvényben. Először is Először is meg kell várnunk azt a jelentést, amit az AFKO készít hiszen ők felelősek az intézményközi megalapodásért, tehát az, mivel intézményközi megállapításról van szó, ezért az intézményi kapcsolatokért felelős a szakbizottság felel ezért. Így tehát az AFKO-nak adtunk véleményt, és ezzel egy időben vagy adunk, írunk véleményt, és módosításokat is javasolt, javasolhatunk Tudván azt azonban, hogy az AFKO jelentése nagyon rövid és velős lesz. Ugyanis nem igazán módosíthatjuk ezeket az intézményközi megállapodásokat, ezt az intézményközi megállapodást. Másodszor. koordinátorokkal együtt úgy döntöttünk, hogy saját kezdeményezésű jelentést készítünk, amelyet megint csak ugye a jelentéstevőkre bízunk, és megint csak az AFKO-val egyeztetünk, hogy hogyan szabályozzuk ezt a kérdést. A cél az az, hogy a záró szavazás után rögtön tehát annak érdekében, hogy a zárószavazást ne, erre ne legyünk hatással, ezért megvárjuk a zárószavazást, de azután azonnal, azonnal megkezdik a saját kezdeményezésű jelentés készítését a módosításokról, illetve a korrekciókról, amelyeket a parlament elvár és követel a felülvizsgálati folyamattal kapcsolatban. Természetesen ez a plenáris napi rendjére kell, hogy kerüljön a törvényezési ciklus vége előtt. Sajnos attól kell tartanunk, hogy tavasztól kezdve valószínűleg a legtöbben, vagy sokan mm, már nem a parlamentben fogják tölteni az idejüket. Úgyhogy ez az ütemterv, amiben megállapodtunk a koordinátorokkal, van-e kiegészítés, megjegyzés, kérdés a jelentéstevőkhöz? Nincs. Kiváló, köszönöm. Jó, akkor 17-es napi rendi pont, Katrin Trautmann jelentése nagy megtiszteltetés, hogy ő itt van körünkben, és az európai szemeszterről készített jelentését mutatja be. Köszönöm szépen, elnök úr, nagyon röviden. Nyilván ismerik ennek a jelentésnek a tartalmát. Ez gyakorlatilag nagyon hasonlít ahhoz, amit nemrégiben bemutattam a bizottságban. Szeretem volna a mi szakbizottságunk számára egy mérföldkövet, mérföldkő jelentőségű megállapodásra vagy jelentésre jutni a költségvetéssel kapcsolatban. Én nyújtottam be néhány módosító javaslatot, ami az érdemi részt illeti. Egy dolgot szeretnénk mindenképpen hangsúlyozni. Tudom, hogy az elnök úr is támogatja ezt. Arról van itt szó, hogy a tagállamok hogyan kívánnak részt venni az Európai Unió költségvetésének kialakításában, az konszolidációban, és hogy mindezt vegyék figyelembe a növekedés vizsgálatakor. Ez egy olyan pont, amelyről még nem foglalkoztak a a amelyen még nem foglalkoztak az állam és a kormányfők ülésén. E, hetes napi rendi pont, a e, hetes pont e, a saját forrásokról szól, és erre koncentráltunk, erre folyamatosan, ehhez folyamatosan ragaszkodtunk. A frontloading, a backloadingról beszéltünk a pénzügyi kerettel kapcsolatban. Ennyit szeretem volna elmondani, elnök úr, nem szeretnék kitérni a jelentés részleteire. Köszönöm szépen, kedves kollégám. Hadd mondjam el, hogy tegnap meghívtak a francia parlamentbe az Európai Bizottságba, Európai Ügyek Bizottságába a Litván e, Európai Ügyek Bizottságának bürójával együtt e, került sor erre az ülésre, és a litvánok, azt hiszem, hogy a parlamentünk e, egyetértésével az első parlamentek közi ülést szervezték meg a 13-as cikknek megfelelően az ECON bizottság, amely elsősorban illetékesebben, de a költségvetés is, költségvetést is érdekli. Igen, Katrin. Igen, elnök úr, elnök úr csak egy szobali megjegyzésem lenne. Több ülés is volt az illetékes bizottsággal, ennek nagyon örülök, de nagyon jó lenne, hogyha a parlament közi konferencia előtt összehangolnánk a hangszereinket, és megfelelő közös álláspontot tudnánk kidolgozni erről a témáról, a parlamentünk intézményi szerepéről. A nemzeti parlamentek, ahogy ez már több több országban is láthattam, nagyon nehéz helyzetben vannak. Tehát ez egy nagyon érzékeny kérdés, érzékeny találkozó lesz, és fontos, hogy ezt az üzenetet átadjuk a bizottságnak. Köszönöm szépen! Emlékeztetnék arra, hogy Katrin Trautmann jelentésével kapcsolatban augusztus 30-ig lehet módosítást benyújtani. Szeptember 18-án lesz a szavazás a költségvetésben, az ECON-ban eh, szeptember 30-án, a plenárison pedig október, eh, második októberi ülésen. A 13. cikknek megfelelő konferencia megszervezése nagyon fontos, ebben részt kell vennünk. Jövő héten egy delegáció utazik a Washingtonba az Econnal együtt, vagy az Econnal egy időben legalábbis. Az Econ azonban nem akar találkozni velünk. Én azt mondta, hogy nem azért vagyunk Washingtonban, hogy egymással találkozunk, hanem azért, az, hogy az amerikaiakkal találkozzunk. Úgyhogy nem igazán tudtunk így véleménycserét folytatni, vagy nem tudunk kedves ekonbeli kollégáinkkal. Most pedig Salvador szívének kedves téma, a 15-ös pont, Európai Globalizációs Alkalmazkodási Alap igénybevétele. Lombardia, Salvador. Köszönöm szépen, elnök úr. Csak nagyon röviden szeretnék hozzászólni, mert az érveim azok, mint általában szoktak lenni. Az intelligens telekommunikáció ágazatára van szó Lombardiában. A gazdasági válság sújtott le ott. A globalizáció hatására 529 embert kellett elbocsátani Lombardiában, ebben az ágazatban. Ez azt jelenti, hogy 480 ember van, aki elvesztette munkáját, tehát aki munkanélküli. Lombardia Olaszország egyik leggazdagabb iparosodott régiója, az információs technológia ágazata ott a legfejlettebb, úgyhogy nagyon óvatosan kell eljárni ezen témában, éppen ezért van szükség a globalizációs alkalmazkodási alap igénybevételére. A költségvetési bizottságban mindig is arra kell gondolnunk, hogy tanács abbéri döntését felül kell bírálni, hogy blokkolja um, az ilyen típusú alapok megnyitását, és hát gondoljunk a tanács február 8-i döntésére, amikor is a kötelezettségvállalási um, a kötelezettségvállalási előirányzatokat a globalizációs alkalmazkodási alapok kapcsolatban drasztikusan lecsökkentette. Tehát segítsünk Lombardiának így át tud Európa segíteni azoknak, akik a gazdasági válság miatt elvesztették állásukat. Az ügyben semmi különleges nincsen. A tipikus esete annak, hogy mikor is kell igénybe venni a globalizációs alkalmazkodási alapot. Köszönöm, Eider! Igen, egy mondat csupán a legutóbbi három oldal egyeztetődésen arról, egy, arról egyeztünk meg, hogy azt a feltételt ismételten figyelembe kell venni, amiről Salvador beszélt, de nyilvánvalóan pozitívan kell szavazni erről a kérésről. Elnök, köszönöm. Más nem kért szót. Nézzük a határidőket. Módosítások előterjesztésének határideje augusztus 29, az ampl szeptember 19-én szavaz mi is, a plenáris pedig októberben lesz, vagy az első, vagy a második plenárison. 14-es napi rendi pont. Dominik Riké fog beszélni ugyanerről az alapról, ennek az bévételéről, Olaszország szintén. Köszönöm szépen, elnök úr! Egy hasonló eh, helyzetre kerül sor, eh, csak éppen Toszkánában. Nem fogom megismételni azt, amit Salvador mondott, de egyébként egyetértek vele. Itt a válság van a válságon belül, tehát tudjuk, hogy az autós, autóépítési, autógyártási ágazatot különösen érzékenyen érinti a válság. A Tomászó cég, ez ilyen, egy ilyen autógyártó cég, nagyon sokáig egy luxus autót gyártott, aztán próbáltak szerkezetváltást elvégezni, aztán összeolvadtak egy másik céggel, és ez ennek köszönhetően egy új modellt kezdtek el kezdtek el gyártani, ez ennek köszönhetően sikerült valamennyire konszolidálni a helyzetet, de aztán a válság mégis utolérte őket. Na most 2012-ben csődöt jelentett ez a cég. Ez a teljes új vállalkozást érinti. Ezer harminc munkatársra vonatkozik a, a, az elbocsátás. Ahogy Szávador is mondta az előző intézkedés során, hogy itt tulajdonképpen teljes joggal kérik az alap mozgósítását, igénybevételét, Ez több mint két millió euró, amelyet nekünk kellene jóvá hagynunk annak érdekében, hogy ezt finanszírozni tudják. Én azt javaslom, hogy ezt szavazzuk meg. Elnök, köszönöm szépen. A mi generációnk ismeri a Tomázó céget, és ez egy nagyon nagy presztízsű cég volt. Ha jól tudom, eh, Monte Carlo-i eh, versenyen eh, halálos autóbalesetet szenvedett, autóversenyen balesetet szenvedett a cég alapítója. Nos, tehát egy újabb globalizációs alap mozgósításra kerülne sor. Ennek a jogosságát vizsgálja az Európai Tanács, mert nem igazán látják ezt elsőre egyértelműnek, mi viszont igen. 2010. augusztus 29 a módosítások benyújtásnak határideje, szeptember 18-án szavazunk itt, és októberben a plenárison. Akkor következik a 18-as napirendi pont, Eider jelentése pénzügyi stabilitásuk és kötelezettségvállalás visszavonásának szabályai vonatkozásában komoly nehézségekkel küzdő rendelkezések. Tessék, megadom a szót Aidennek. Muy pocas palabras. Köszönöm, csak röviden. Ugye, ugyan egy költségvetési bizottsági jelentésről vagy véleményről van szó, de szerintem mégis filozófiai munka ez hiszen arról van itt szó, hogy mire, mit is jelent a kohéziós politika, mire valók a kohéziós alapok, ezen elmélkedünk a véleményben. A kohéziós alapot az Európai Unió szolidaritásának kifejezésére találták ki, tehát a tehetősebb régiók segítenek a kevésbé tehetős régióknak, hogy fejlődhessenek. Ez pontosan a válság idejében a legfontosabb, tehát most vannak olyan régiók, akiknek nincs pénzük ahhoz, hogy gazdaság növekedő szakpolitikákat hajtsanak végre. Hát ezeket segíteni kell, és hogyha a globál, hogyha szolidaritási, illetve hogyha a kohéziós alapára nem ad lehetőséget, akkor módosítani kell a szabályokat. Nos, hogyan képzelem én ezt el? Az N plusz 3 szabályt ki kell terjeszteni, a tanács már megegyezett abban, hogy a 2014-2020-as időszakra az N plusz 3 szabályt fogja alkalmazni. Hát szerintem ezt 2013-ra is ki kell terjeszteni. Az N plusz 3 Románia és Szlovákia esetében már él, de nem ennek a két országnak van gondja a kohéziós alap felhasználásával, és nem csak nekik, nem csak az, nekik problémájuk az, hogy nem tudják felhasználni az alapok forrásait. Szerintem nem csak a 2014-2020-as időszakra van, hanem már egy évvel hamarabb is meg kell adni a lehetőséget, hogy ezt felhasználhassák, illetve hogy az N plusz 3 szabályt alkalmazunk. Aztán a társfinanszírozás szabálya is meg fog változni. Sok régió képtelen arra, hogy az önrészt hozzátegye az EU-s finanszírozáshoz, de több régió több régió az Európai Unió ellenőrzése alatt volt, ugye nyilván azokra az országokról van szó, amelyek egyébként is országos szinten is Európai Uniós segítséget kértek. Nos, jó lenne, hogyha itt is segítenénk nekik. Nekik gondot jelent, hogy a kohéziós alapot felhasználják, az önrész miatt, és ezek olyan országok, amelyek túlzott deficit eljárás alatt vannak, ugye ehhez is elég sok szabály kapcsolódik, ezt a két intézkedést javasolnám a véleményben, és hát várom a kollégák észrevételeit, remélem, hogy ha majd szavazásra kerül a sor, akkor pozitívan tudunk szavazni, hiszen sokat kell még segíteni a tagállamoknak. Elnök, köszönöm, Eider. Van-e észrevétel, kérdés az előadó felé? Nincs. Akkor hadd mondjam el azt, hogy a módosítók előterjesztésének határideje augusztus 29-e 6 óra. 18-án fogunk itt a szakbizottságban szavazni, a regi 23-án szavazza meg a véleményét és a plenárisra októberben kerül a téma. Még egyetlen napirendi pontunk van, 16-os. Az AFKO-nak kell egy véleményt kibocsátanunk az uniós intézmények székhelyének meghatározásáról. Álvaro kollégának ítéltük oda annak idején ezt a véleményt, aki ugye súlyos balesetet szenvedett. Örülök annak, hogy javul az állapota, de ma még nincs itt közöttünk. Jan Mulder mindjárt jön vissza, nem tudom, hogy gyalog, vagy biciklin, vagy dötomázon. Szóval a székhelyről fogunk vitatkozni. Az a kérdés, hogy drágább-e a parlamentnek, hogy több székhelye van, mint hogyha egy székhelye lenne. Elég kérdés, aritmetikai felvetés ez. Várjuk, várjuk, hogy jár megérkezzen. Ezután pedig, tehát mint a meghallgatók Jánt, bejelentem majd, hogy mi a módosítók előterjesztésére határ, de július 16. Tehát, hogyha még valaki új székhelyekre kíván javaslatot tenni, azt 16-áig lehet megtenni. 5-én fogunk szavazni a szakbizottságban, 17-én a a jőrán szót kértél? Jan Mulder would be back, but, but... Azt reméltem, hogy Jan Mulder visszajön, de amíg rá, rá, rávárunk, hadd mondjak néhány szót. Nagyon, öröm, nagyon örömmel láttam, hogy Alexander Álvaro el tudta készíteni ezt a jelentést. Remélem, hogy ez azt jelenti, hogy hamarosan személyesen is viszont láthatjuk a bizottságban. Nagyon örülök a jelentésének a tendenciájával, nagyon jó irányba halad, azonban nagyon rövid. Ezek a vélemények mindig nagyon rövidek, ezért kollégáimmal néhány módosítót nyújtunk majd be. Csak azért, hogy kihangsúlyozzuk azok a, azokat a költségvetési tény, tényeket, amik ide kapcsolódnak, mert azt gondolom, hogy kicsit jobban bele kell ásni a költségekbe, tisztázni kell, hogy a parlament és a büró mibe kerül, azért, hogy friss, megbízható adataink legyenek a két székhelyes megoldásról. Ez a szándéka azoknak a módosításoknak, amiket mi fogunk benyújtani, és remélem, hogy ezt támogatni is fogják. Köszönöm. Très bien, Köszönöm szépen. Én is azt gondolom, hogy a Költségvetési Bizottság feladata az, hogy tisztázza a számokat, és a lehető legpontosabb értékelést adja meg azzal kapcsolatban, hogy mennyibe kerül a mostani rendszer, és hogyha végül is egyetlen székhely lenne csak, akkor mi lenne e, ennek a költsége, és mennyit takarítanánk meg. Ugyanis a legkülönbözőbb <laughs> legkülönbözőbb véleményeket hallottuk erről. Nagy sztár érkezett, Jan Mulder megérkezett. Vártuk, vártuk, nagy vélegzett visszafolytva vártuk akkor Ján Alexander Álvaro nevében kérlek mutasd be a Költségvetési Bizottság véleményét az egységes székhely költségvetési költségvetési vonza, vonzatairól, és hogyha valami híred van Alexandráról, az is nagyon érdekel bennünket. Erre egyértelmű választ tudok adni, szeptemberben várható. ami az ön által felvetett eh, problémát illeti a parlament székhelyéről. Egyetlen dolog van, csak a politika az, amely minden pártot egyesít, és ez pedig fel, és mindenki felsorakozik az egy székhelyű Európai Parlament mögött. Teljesen ösztöm ezt a véleményt amelyet Alexander Alvos kifejtett, és ez a jelentés lényege. Számos kiegészítő módosítást is nyújtunk majd be a jelentéshez, belemegyünk a részletekbe. Az általános ajánlás az, hogy sokkal jobb az Európai Parlamentnek, hogyha egy székhelye van. késő van, ennél egyszerűbben nem tudom ezt összefoglalni. Köszönöm, Ján. Köszönöm, Ján. Még várakoztunk, azt, mond, el, azt mondtam el, hogy az Európai Bizottság feladata a számok e, tisztázása. Persze van ugye politikai álláspont, ezt a politikai álláspontot az AFKO adja meg. A mi hozzáadott értékünk az AFKO-hoz képest az, hogy a számokat is meg tudjuk határozni, mert nagyon különböző értékeléseket hallottunk, és hát egyes esetekben a fantáziájukat tényleg szabadra engedték egyesek. A Költségvetési Bizottság feladata tehát az, hogy a véleményét mm, véleményét számokra fordítsa le. Ez tehát a mi feladatunk mert a politikai vitát az AFKO-ban, a politikai vita az AFKO-ban folyik, Eider. Köszönöm. Pont ezt akartam én is hozzáfűzni. Képzőtek tanulmányok, amik különféle számokat ö, hoztak fel, és van egy és ezek objektívak is, de nagyon érzékeny a kérdés amiről minden képviselőnek személyes véleménye is van. A Költségvetési Szakbizottságra bízták, hogy a lehető legszigorúbb módon dolgozzuk ki a adatokat, és ezek alapján magyarázzuk el, hogy vajon támogatjuk-e az egyszékhelyű parlament gondolatát. Az egyszékhely a téma is az intézmények székhelyről szól, arról beszélünk, hogy Brüsszel, Strasbourg és Luxemburg, nagyon sokszor az emberek azt gondolják, hogy, az em- hogy Strasbourgot kell felszámolni, és Brüsszelbe kell áthelyezni mindent, de Luxemburg is benne van a képben, ezért, hogy amikor az els, egy székhelyről beszélünk, akkor Luxemburgot is figyelembe kell venni. Ugye Luxemburgban vannak a titkársági hivatalok, ez is plusz költséget jelent, hogyha már azt akarjuk kiszámolni, hogy eh, mennyibe kerül nekünk a több székhely, és még egy dolog, hogyha a parlament még egyszer azt fogja szavazni, hogy Brüsszel lesz a székhelyünk, az egyetlen székhelyünk, és a tanács majd azt kéri tőlünk, hogy a, hogy a Lisszaboni, eh, illetve az alapszerződést eh, változtassuk meg. Nos, Strasbourgnak azért megvolt a szimbolikus jelentősége. Nem véletlenül volt Strasbourgban a székhely. Nyilvánvalóan meg kell egyezni a francia hatóságokkal, hogy mi lesz Strasbourg sorsa, más felhasználási lehetőséget kell felelni a Strasbourg épületnek. Annak sem, ne, annak sem menne semmi értelme, hogyha az kihasználatlanul, kihasználatlanul maradna. Tehát, hogyha úgy döntünk, hogy idejövünk, akkor ne felejtjük el azt, hogy Strasbourgnak is kell találni valamilyen funkciót. Nem szabad csak úgy eldobni a Strasbourgi Parlament épület kulcsát. Köszönöm, Katrin. Köszönöm szépen, tisztelt elnök úr nem akarok nagyon érdemben vitát indítani. Én is azt szeretném, ahogy a kollégák is, hogy nagyon fontos az, hogy objektív számokkal álljunk elő. Két megfigyelésem lenne. Az első megfigyelés az az, hogy pontos számokkal kell dolgoznunk. Mert nekem az a tapasztalatom, hogy évek óta folyik ez a vita, és különbözőképpen lehet kalkulálni ezeket a számokat. Fontos, hogy pontos számaink legyenek, azzal kapcsolatban, hogy mit, mit jelentenek az épület, mit jelent az épületek fenntartása, mi, Mm, ugye teljesen más dimenzióban gondolkodnánk eh, akkor, hogyha megszűnne Strasbourg, mert nem egy konkrét, rövid időre eh, koncentrálódna az épületek ki, eh, ki használása. Aztán ne felejtsük el, hogy hogy négyzetméter áron kell kalkulálni, mert ez így folyik az ingatlan bizniszben. És emellett ugye az ökológiai lábnyom is fontos szerepet játszik. A másik dolog az, hogy tudnunk kell, hogy milyen eh, eh, költségek merülhetnek fel az ingatlanok eh, terén, illetve a programozás területén. Mert hogyha tényleg kifinomult álláspontot akarunk elfogadni, akkor pontos számokkal kell dolgoznunk az ingatlanok területén. Ennyit szeretnék hozzátenni. Még egy kis megjegyzésem lenne, elnök úr. A szerződés szerint az Európai Parlament székhelye Strasbourg, és az Európai Parlamentnek három munkahelye van, úgyhogy ezt ne felejtsük el ezt a parlament is néhány évvel ezelőtt megszavazta, 1992. áprilisában egy kompromisszumban, és még nem is jelent meg a székhely, annál korábban nem is jelent meg a székhely kérdése, csak a munkahely szín kérdése, de amikor az első alkalommal, hogy megjelent a székhely kérdése hivatalos dokumentumon, akkor Strasbourgot határoztuk meg. Titre du rapport d'AFCO. Köszönöm. A, az Európai Unió intézményeinek székhelye. Ugye több székhelyről van itt szó. E, hogyha az Európai Parlamentről beszélünk, e, jogilag egy székhelye van az Európai Parlamentnek, és több munkahelye. Ahogy Katrin is mondta, egy nagyon fontos dolog van itt. A büdzsé szak, szakbizottság szerepe, feladata a számok pontos meghatározása. És ne feledkezzünk el Luxemburgról sem, ahol az adminisztratív munka oroszlán része folyik. Itt most nincsen luxemburgi képviselő, ugye? De esetleg azért, hogy egy kis szint vigyünk a vitába, Astrid Lulingot meghívhatnánk legközelebb, és akkor azonnal felélénkülne az érdemi és a pénzösszegekről szóló vita. Ez egy fontos jelentés, érzékeny kérdés, nehéz kérdés. A Költségvetési Bizottság feladata, hogy objektíven amennyire lehet objektíven, támasztja alá számokkal a politikai döntést. Verifikált adatokkal. Ilyen, tessék, jelentéstevő. Yeah, thanks, sir. Köszönöm, elnök úr. Egyetértek a legtöbb megjegyzéssel, mindkét oldalról. Figyelembe kell venni Luxemburg költségeit is, de ez nem igazán vonzó a közvélemény számára. Vannak ugye adminiszt, ez egy adminisztratív tétel, és nem várunk annyi vitát róla, mint Strasbourgról. Tegyeten, teljesen egyetértek Tratman asszonyjal is a költségek valódiságról, Ezt tudnunk kell, ez az alapvető év. Churchill is egyszer azt mondta, hogy csak azt a statisztikát eh, lehet felhasználni, ami legjobban alátámasztja az érvő, érveinket. Kétségkívül az a legfontosabb, hogy eh, az utazó cirkusz, az, azzal nem lehet pénzt meg, megtakarítani, ez a legfontosabb érv, ezt, ezt nem kell túl sokat számolgatni. A francia kompenzációjáról magánvéleményem szerint ez nem, ez, ez nem, erre nem szól a jelentés, de szerintem valamiféle kompenzációt ki kell találni, valamiféle kárpótlást. Hogyha ott tartjuk az ö, kormányfők ö, csúcs találkozóját, és nem Brüsszelben, mert Brüsszelben ugye nagyon sok a közlekedési dugó, költöztessük őket Strasbourgba, ez egy gyönyörű város, talán még jobb is lenne mint eh, hogyha a parlament üléseit ott tartanánk, de ez csak magánvélemény. Én e, erre, ezzel kapcsolatos módosítót még nem jutottam be, de gondolkozom rajta. Cher ami, euh, nous attendons la lecture de votre... Kedves barátom, hát nagyon várjuk már ezt a módosítót, és várjuk a jelentés megszületését is, hogy össze tudjuk hasonlítani a kiadásokat. Módosítások előterjesztésének határideje mi is, július 16, ezt már mondtam is, tehát július 16 dél, 5-én szavazunk itt, és az apó pedig 17-én. A napirend végére értünk. Köszönet mindenkinek, az ülés lezárom. Szerettem volna kis fogadást rendezni ma hogy köszönetet mondjak az összes költségvetési bizottsági tagnak, különös tekintettel az MFF csapatának, a titkárságának, a frakció koordinátoraiknak, illetve azoknak, akik részt vettek a nehéz tárgyalásokon. Nem kör, könnyű ö, körülmények között, de nem jöhetett ez létre, mert hát nem értek rá a kollégák. Köszönetet mondok most azoknak, akik itt vannak, és azt javasolnám, hogy szeptemberben szálljunk erre időt, ünnepeljük meg, hogy mit értünk el, és gratuláljunk azoknak, akik különösen sokat dolgoztak. Mindenkinek kellemes nyaralást, valakivel még Washingtonban találkozunk. Az ekonosokkal nem fogunk találkozni, de azt hiszem, hogy érdekes, gyümölcsöző és kellemes hetet fogunk ott együtt tölteni. Mindenkinek jó nyaralást, viszlát! Alors